C es bekezdése alapján, hogyha egy frakció vagy több frakció írásban kéri másnap éjfélig, akkor erről, tárgyal, akkor erről szavazást fogunk lefolytatni, amennyiben ezt nem kéri senki, akkor az illetékes szakbizottságok megkezdhetik a munkájukat és a tárgyalásokat. Szeretnék arról is tájékoztatni, hogy